La Presidente. Az elnök. Buongiorno, colleghi, la seduta è... Jó reggelt kívánok, kedves kollégák, akkor megkezdjük az ülést. Az első pont a Hafner jelentés. A közös kül- és biztonságpolitikáról eltérő kérdésekkel kapcsolatos tanácsi minősített adatoknak az Európai Parlament részére történő továbbítása és ezen adatoknak az Európai Parlament általi kezelése. Úgyhogy azonnal meg is adom a szót az előadónak négy percre, Hafner kollégának parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A mai napon döntő lépést tehetünk a nagyobb demokrácia irányába itt Európában, hiszen a demokrácia abból az alapgondolatból indul ki, hogy a politikát nem rejtve csináljuk hátsó kis szobákban, hanem amiről tárgyalnak, azt láthatóvá teszik, hozzáférhetővé teszik, hogy a polgárok és a polgárok által megválasztott képviselők követni tudják, ami történik, legitimálják azt, ami történik, és ellenőrizni tudják a politikában hozott döntéseket. Ezt nagyon konkrétan elvárják tőlünk parlamentként a polgárok, ez a fő megbízásunk, és a parlament az új szerződés értelmében lehetőséget és kötelezettséget kapott ezen a területen itt az Európai Unióban, vagyis a tanács tárgyalásait a nemzetközi megállapodások, egyezmények esetében is ellenőrizni tudjuk, ezt azonban csak akkor tehetjük meg, ha kellő információ áll rendelkezésre. Napjainkban sajnos ez nagyon gyakran nem így van. Emlékezzünk itteni vitákra a parlamentben, a nyilvánosság előtt folyó vitákban, gondoljunk az akta témájára, ahol nagyon fontos nemzetközi szerződéseket kellett megtárgyalni úgy, hogy nem kaptuk meg a szükséges dokumentumokat, hogy nem tudtuk megítélni pontosan, hogy pont, hogy előtte miben állapodtak meg, és milyen szándékokkal. Ez most változni fog, miután egy megállapodást kötünk a parlament nevé, kötöttünk a parlament nevében a tanácssal. Itt arról van szó, hogy hogyan és milyen feltételek mellett férünk hozzá a jövőben ilyen jellegű dokumentumokhoz. Itt nem csak már lezárult tárgyalások dokumentumairól beszélünk, hanem a tervezési fázis is szóba kerül, a stratégiai tervezetek kialakítása, belső intern dokumentumok, bizalmas dokumentumok, titkos, sőt akár rendkívül titkos dokumentumok ilyen minősítési dokumentumok hozzáférését biztosítani kell, és erre állapodtuk meg egy megfelelő eljárásban, szakaszolt eljárásban. Azt is sikerült elérni, hogy az összes bizalmas dokumentum hozzáférhetővé váljék a képviselők számára, a parlamenti képviselők számára a nagyon bizalmas dokumentumok, vagy top secret dokumentumok esetében speciális eljárások kerülnek alkalmazásra. A kollégáknak egyet tudok mondani, a tudás hatalom szükség van arra, hogy a tudáshoz hozzájusson a parlament, ha ellenőrizni kívánja a tanácsot, de persze arra is szükség van, hogy felelősen bánjunk ezzel a tudással, amihez hozzájutunk. Nem minden tudás kerülhet ki, a nyilvánosság elé nem használhatjuk ezt, de ezt a kollégák meggyőződésem szerint tudják is. Szükség van arra, és ez egy fontos lépés, az európai demokrácia fejlődésében, hogy a parlament nem csak az Európai Bizottsággal, hanem a tanácssal szemben is megkötött egy ilyen megállapodást, és hozzáféréssel rendelkezik a dokumentumokhoz. Tudni akarjuk, hogy az EU mit csinál a tárgyalásokon, például a világkereskedelmi megállapodás során, bilaterális tárgyalások során a kereskedelmi területen szeretnénk tudni, milyen szándékokkal, célokkal tárgyalnak. Bizony ebbe bele kell avatkoznunk, hiszen ez a megbízásunk a polgároktól. Végül azt szeretném azt még elmondani, hogy a témának ezzel nincs vége. Pillanatnyilag a vizsgálóbizottságok jogait vizsgáljuk, ahol itt a parlament kíván fellépni, hogy bizonyos hibákat meg tudjunk vizsgálni. Ugyanez a probléma felmerül a tanácssal és a tagállamokkal szemben is, hogy lényegi dokumentumokhoz közvetlenül nem tudunk hozzáférni hogy bizonyos tanukat mi nem hallgathatunk meg, stb. Az a feladatunk, hogy kiharcoljuk ezeket a jogokat a polgárok a demokrácia nevében, hiszen különben a polgárok érdekében ezt a fontos funkciónkat nem tudjuk gyakorolni. Ma viszont nagy lépést teszünk előre. Köszönöm az együttműködést a kollégáknak és a munkatársaknak. Sok sikert! Grazie. Köszönöm szépen. Most a frakciók következnek. Először a néppárt képviseletében Trackovszki képviselő három percben parancsoljon. Köszönöm elnök asszony a szót. Először is szeretnék gratulálni a tárgyaló csapatnak, és főleg Hafner úrnak, hogy ilyen fontos megállapodást kötöttek. Hát soha nem könnyű ez, főleg akkor, amikor két intézményről van szó, és az egyik új hatásköröket kap. Főleg olyan területen, amely olyan kényes kérdéseket érint, mint a titkos iratok, a titkos információk. Ebben az esetben a tárgyaló feleknek sikerült igen érett megállapodást kötni, amely gyakorlatilag megfelelő megállapodás alapot nyújt az információhoz való hozzáféréshez. Hosszú éveken keresztül technikai jellegű kérdésnek tűnt ez, de gyakorlatilag olyan célelérése ez, amelyről már évek óta hallottunk nagyobb demokratikus ellenőrzést, ahhoz képest, amit most tesz az Unió, és ez megfelel a Lisszaboni szerződésnek az átláthatóság jegyében. Ez nagyon sok éve már a szerződések változtatásakor prioritás volt. Ahogy felelősség teljesen dönt a parlament, a lehető legteljesebb képre van szükség, és ahogy Hafner úr is elmondta, egy hosszabb folyamat része ez, ahol a ö, vizsgáló ö, csoport ö, hozzá kell, hogy férjen megfelelő megtárgyalt területekhez, vagy a közös ö, ö, kül- és ö, védelmi politika területén, ez még előttünk álló feladat. Nagyon jó munkát végzett a tárgyaló csapat, és jól. A jogi keret és az elvek rendelkezésre állnak most, nagyon fontos, hogy a parlament is ellássa feladatát, és létrehozza azt a rendszert, amelynek keretén belül a megállapodást meg is lehet valósítani minél hamarabb. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy értelmezni lehessen a megállapodást, és nagyon remélem, hogy a tanács abban a jó szellemben folytatja a végrehajtást is, amelyben a megállapodást megkötötte. Együttműködésre van szükség az intézményekre, amely a szerződésben már megfogalmazódott, de nagyon jó dolog ezt a gyakorlatban is megvalósítottnak látni, főleg ezen alkalommal. Főleg azért, mert még mindig hiányzik egy apró részlet, hogy az Unió átfogóban fogja, jusson hozzá kényes témákkal foglalkozó titkos információhoz a védelmi politika területén. Végül is egy fontos üzenethez jutunk el, hogy feladatunkat sokkal jobban láthassuk el itt a parlamentben, tájékozottabbak legyünk, hatékonyabban dolgozhassunk, és átláthatóan vonhassuk felelősségre a tanácsot. Ez prioritás volt minden egyes szerződés változtatáskor. Köszönöm szépen. Köszönöm. A szocialista frakció nevében Guerrero képviselő következik kettő percben. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony. Hadd kezdjem azzal, hogy én is kifelezem hálámat Hefner úrnak ezért a jelentésért, amelyet most tárgyalunk, és amelyről szavazni is fogunk, még a mai napon. A demokrációval foglalkozó tanulmányok sokféleképpen határozzák meg, definiálják a demokrácia fogalmát. A 21. századra vonatkozóan azonban er, azt mondhatjuk, hogy a közvélemény átlátható módon való megszervezése a demokrácia lényege. E definíció szerint lehet elszámoltathatni a állampolgárok részéről a hatalom birtokosait. A ö, parlament ö, jogalkotási hatáskörnél fogva feltétlenül kell, hogy betekintéssel bírjon a jogalkotás minden folyamatába, ezáltal tudjuk képviselni azokat az állampolgárokat, akiket képviselni hivatottak vagyunk. A kulcsfontosságú pontok a Hefner jelentésben a, éppen a képviselők méltóságát, illetve a parlament joghatóságát érintik, illetve igyekezett meghatározni azoknak a képviselőknek a körét, akik betekintetnek az érintett iratokba, előadók, árnyék előadók és más kinevezett a témával foglalkozó képviselők. A titkosított információk körét illetően pedig a képviselőknek bizonyos tanúsítványokra van szüksége ahhoz, hogy betekintessenek ezekbe az iratokba. Tovább kell lépnünk, és tovább kell dolgoznunk azon a kérdésen, hogyan lehet rendszer, rendettebb módon hozzáférni majd a közös külös biztonságpolitikát érintő anyagokhoz. Remélem, hogy együtt tudunk működni ebben az intézményekkel, és egy megállapodás fog kialakulni a még nyitváló kérdésekben. Köszönet Harms asszonynak, Wallis asszonynak, Léne úrnak és Szabad úraknak, akik a parlament képviselőben tárgyaltak ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Rubik képviselő szeretne kék kártya segítségével hozzászólni. Elfogadja Gerero képviselő? Parancsoljon. Igen, köszönöm szépen Szeretném megkérdezni képviselőtársamtól, hogy lát-e különbséget a titkosítás kérdése ügyében, ahogy ezt a tanács működteti, illetve ahogy a parlament. Hogyan látja a különbséget a, a magáninformáció információvédelme és a titkosás területén a két intézmény részéről? Különböznek, vagy teljesen egyformák a két intézmény ilyen jellegű gyakorlatai? Bueno, en realidad lo que hace este acuerdo es limitar ami ezt a megállapodást illeti, a minősített információkról beszélünk ezúttal, és a képviselőknek hozzáférést kell biztosítani biztonsági ellenőrzés vagy külön felhatalmazás nélkül. Ami a nyilvánosságra kellő információkat illeti, itt nyitottabban kell ezt kezelni a parlament számára, mint a magánszféra információit, hiszen itt a személyiségi jogokról van szó. Ilyen értelemben kell tehát fellépnünk a parlamenti szabályozás során. Az, az Alda nevében jártam, aki képviselő következik kettő percben. Kolléga Hefner. Köszönöm szépen. Én is köszönöm Hefner kollégának a kiváló együttműködést, és az árnyék előadóknak is. Többé-kevésbé egy véleményen voltunk, a cél a transzparencia, azt szerettük volna, hogy a polgárok lehetőséget kapjanak arra, hogy megkapják az információkat. Ez fontos számunkra, hiszen különben nem tudunk ellenőrizni, és nem tudunk befolyást gyakorolni. A parlament és a tanács Szerencsés dolog, hogy megállapodásra tudott jutni a transzparencia követelményeiben. Most persze nem feltétlenül óriási lépés az, amit tettünk, hiszen a gyakorlatnak megfelelő dolgok kerültek ebbe az anyagba, még hiányoznak bizonyos kér, a információk, tehát bizonyos elit adatok, amit csak egy elit számára biztosítunk a hozzáféréshez. Tehát arról van szó, hogy mi is meg kell, hogy kapjuk a szükséges információkat a munkánkhoz. Abban bízom, hogy a következő megállapodásnál majd az összes intézményt figyelembe tudjuk venni, hogy a parlament és a tanács ugyanazon szabályokat alkalmazza, amikor hozzáférésről beszélünk a bizalmas adatokhoz. Grazie. Köszönöm szépen. Az ECR képviseletében Fox képviselő egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Hadd kezdjem azzal én is, hogy megköszönöm Hefner úrnak a jelentéstevőként kifejtett munkáját. Örömmel mondhatom, hogy frakcióm támogatja ezt a megállapodást. Ez a ház nagyon fontos teendőkkel bír, abban, hogy a bizottságot és a tanácsot ö, elszámoltatja. Fontos, hogy az adófizetők pénzét jól, költsük, jól költsék el, és az EU jogszabályait, szakpolitikáit úgy hajtsák végre, ahogy kell, nyitott, nyílt és átlátható módon. A tanácssal megkötött ezen megállapodás nagyjából hasonlít ahhoz, amit már a bizottsággal megkötöttünk már, és ezt üdvözlöm is. Ki, ki kell egyensúlyoznunk az átláthatóság igényeit, illetve a tagállamok jogos követeléseit bizonyos dokumentumok bizalmas kezelésére vonatkozóan. Szerintem ez a megállapodás tartja ezt az egyensúlyt. Ezért örömmel támogathatom. Szerintem a jobb, az Európai Unió jobb kormányzását teszi lehetővé. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Most pedig Verzsa képviselő asszonynak kellene adnom a szót, de nem látom itt a teremben. Angorakis képviselőt sem látom, úgyhogy a spontán felszólások következnek. Erre Hauser képviselő parancsoljon. Vielleicht einige interessante Informationen. Talán egy néhány érdekes információ. Nemrégiben parlamenti kérdéseket tettünk fel a tanácsnak és a bizottságnak és az Európai Parlamentnek is kérdéseket tettünk fel a főtitkárnak. A cél az volt, hogy megtudjuk, mennyi minősített dokumentum forog itt az Európai Unióban. Az eredménye következő volt. Az Európai Bizottság gyakorlatilag nem adott felvilágosítást erre vonatkozóan, arra hivatkozott, hogy túl nagy adminisztrációs teherrel jár ez. Ezért a bizottságot szeretném felszólítani most megint. Kérem tegyék közzé az adatokat, a számokat a minősített dokumentumokra vonatkozóan. A tanács esetében óriási transzparencia volt, ami szinte meglepett bennünket. Minősítési osztályok szerint megadták, hogy a dokumentum hány, hány dokumentumon dolgozik a tanács, ezért mindenképpen gratulálni szeretnék a következő területen a nagyon er, furcsa eredmény született, itt meg kell nézni, és ezt szerintem fel kell dolgozni. Nagyon érdekes volt az Európai Parlament vonatkozásában is érdekes eredmény született. Az volt a válasz, hogy az elmúlt években tíz restricted dokumentumot adtak át az Európai Parlamentnek. Ha megnézzük, hogy több mint tízezer minősített dokumentum jelentkezik az Európai Unió hálózatában, akkor világossá kell tenni, hogy az Európai Parlament a minősített dokumentumok áramlásából kizárult, és ez egy eh, parlamenti ellenőrzés eh, esetében nem fogadható el. Még a végén szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy eh, az egyes intézmények a feldolgozott minősített dokumentumok számát tegyék közé a weboldalukon, hogy lássuk, növekszik -e ez vagy nem. Adott esetben további információk is csatolhatók. Grazie. Köszönöm. Most Hafner előadó következik kettő percben. Először is szeretném hálásan megköszönni a vitát képviselőtársaimnak. Nem magunkat képviseljük itt, hanem az európai állampolgárokat, és ezzel összefüggésben nagyon fontos feladatot kell látnunk. Kötelező számunkra az, hogy a különféle intézmények, beleértve a tanácsot is, ellenőrizzük, felügyeljük, kötelező, hogy a költségvetési felelősségünk keretében, a jogalkotási felelősségünk keretében foglalkozzunk ezen intézmények dokumentumokkal, csak akkor tudjuk ellátni ezt a felelősségünket, hogyha megtehetjük ezt. A politikában a tudás a hatalom. Ha a diktatúra működik úgy, hogy egyesek tudnak olyan dolgokat, amit senki más nem tud. Ha fontos kérdéseket titokban intézik, az állampolgárok nem tudnak erről, akkor az ne, ne, nem működhet a demokrácia. Az átlagosság tekintetében nagyot léptünk ma előre. Ha a, a, a szavazás támogatja ezt a jelentést, azzal előre lépünk az, hogy nem kapok meg ilyen vagy olyan dokumentumot, azzal kapcsolatban is el kell mondanunk azt, hogy most egy megállapodást kötöttünk csak meg. A gyakorlat majd az együttműködés szellemének meghatározásából, a gyakorlat kialakulásától függ majd minden a végrehajtásban. Világosan meg kell mondanom, nem arról van szó, hogy minden dokumentumot azonnal megkaphatunk. Azonban azt biztosan tudhatjuk, hogy ezen megállapodás nélkül a számunkra fontos, releváns dokumentumok igen széles körét nem tudnánk megvizsgálni. Ez tehát a, mint a, nem, nem sokat használ a parlamentnek, hogy mint az akta esetében úgy tárgyalunk meg kérdéseket, hogy közben nem tudunk betekinteni releváns, fontos dokumentumokba. Vagy például az emberi jogi párbeszéd, kínába folytatott párbeszéd során Heidi Hautala nagyon hosszú egyezkedés után tudta meg a tanácstól megkapni személyesen, mint, mint elnök egyes dokumentumokba a betekintést, holott ez létfontosságú volt a munka ellátásához. Ez nem jó így, nagyon nagy lépés ez a mai a jó működő demokrácia szempontjából fontos e kérdések rendezése. Ez az új, ez a jog, jog alapján kell proaktív és észszerű módon élni ezzel a jogi lehetőséggel a gyakorlatban is. Köszönöm még egyszer minden résztvevőnek, a tanács képviselőjének és a parlament részéről Wallis, Léne, Svoboda és Harms képviselőknek a munkát. Ládi. Köszönöm. A vitát lezárom. A szavazásra ma 12 órakor kerül sor. Most pedig következik a Geringer jelentés.